Okay, colleagues, we're just having a training session here on the voting machine. Jó reggelt, kedves kollégák! Itt akkor a szavazógépről egy kis képzést tartunk. Happy New Year! I seen many... Mindenkinek boldog új évet kívánok! Láttam, hogy néhány emberrel már találkoztam, de azért nem mindenkivel, nem találkoztam az összes tolmáccsal sem még, úgyhogy mindenkinek boldog új évet kívánok, remélem, hogy jó évünk lesz 2018-ban. Elég sűrű napirendünk van, úgyhogy kezdjük is a napirend elfogadásával, ez az első pontunk. Nekem nincs változtatásom a napirendel kapcsolatban, van-e másnak? Nincs, akkor kettes napirendi pont az elnök közleményei. Először is technikai dolgok a 2018-as naptárt, ülésnaptárt körbeküldtük ezzel a napi rendtervezettel, és fent van a honlapon is, úgyhogy remélem mindenki be tudja tenni a saját naptárába ezeket az üléseket. És emlékeztetek mindenkit, hogy február 1-én 9 órakor együttes ülés lesz a LIBE szakbizottság, az AFET szakbizottság és a mi bizottságunk a reguláris migráció témájában az IOM vezetőjével fogunk tehát meghallgatást tartani jövő héten szerdán 9 órakor. Nagyon fontos meghallgatás a Nemzetközi Migrációs Szervezettel. Ez volt a technikai megjegyzésem, és akkor van még egy, hát egyszerre szomorú és vidám bejelenteni valom. Nagyon sokan tudják, hogy Embe Katlin számára 16 év után a Deve Bizottságban, ez lesz az utolsó alkalom, ő új pozícióban kezd február 1-én. Tehát ez az ő utolsó Deve szakbizottsági ülése. Most nem fogunk erről megemlékezni, mert 6 óra 30-kor ma este nem mondjuk meg a technikai szolgálatoknak, lesz egy kis kocintás, Kérem szépen, hogy a koordinátori ülés után maradjanak itt. Itt maradunk 6 óra 30-kor, és megköszönjük En munkáját, sok éves munkáját és türelmét mindannyiunkkal. És a Donatella Pribáz, az új osztályvezető, őt ismerik sokan, mert az AKC témában sokat dolgozott, és ő is február 1-től fogja elfoglalni a helyét. Ezen a héten nincs itt, mert még a régebbi helyéről használja fel a szabadságát. Tehát nem sokára találkozhatnak vele is, körülbelül két hét múlva. Úgyhogy kérem, mindenki jegyezze fel magának, 6 óra 30-kor elbúcsúzunk entől. Ez az utolsó szakbizottsági ülés, ahol mindenki csokoládét is kap Remélem, hogy ráébredtek, micsoda trauma vár önökre ezután. Nos. I think, yeah, I was just about to say... Mikrofonon kívüli megjegyzést, tapsoljuk meg Ant. Én is pont ezt akartam mondani, teszi hozzá az elnök asszony. Yeah, yeah, I was just thinking that we should put it, put... Igen, én is úgy gondoltam, hogy legalább a jegyzőkönyvbe is be kellene vennünk, hogy en munkáját megköszönjük. Nagyon régóta segíti a szakbizottságunkat a tapasztalatával, és így tovább. Tehát ha ezt bevennék a jegyzőkönyvbe, nagyon hálás lennék érte. A, ezeket a szép dolgokat oda beírjuk. A szakbizottság hivatalos nyilvánítását a munkájáért. Nos, akkor térjünk is vissza a munkára. Harmadik pontunk az előző üléseink jegyzőkönyvének az elfogadása. Október 9-10-ről van szó, illetve november 20-21-ről. Mindenki megkapta a jegyzőkönyveket, és hogyha van megjegyzés, akkor kérem, hogy tájékoztassa a titkárságot az ülés vége előtt. Amennyiben nincs ilyen megjegyzés, akkor majd elfogadottnak vesszük ezeket. A bizottság közleményei a négyes pont. Brunot közben itt látom, nincs megjegyzés nincs, úgyis jön majd a bizottság, még jön a főigazgató is, úgyhogy dupla dózisban fogunk a digidevco tól észrevételeket kapni. És akkor most térünk rá a szavazásra, kollégák. és először az ötös napi rendi pont a 2016. évi mentesítés az EU általános költségvetése Európai Bizottság. Először megkérdezném az előadót, hogy van-e megjegyzése. Toru, te vagy az előadó, van valami megjegyzésed? Én csak azért kérdezem, hogy a mentesítését felelős előadóként kívánsz-e valamit mondani? Nem? Jó, nagyszerű szavazunk. Akkor kollégák, mindenkinek itt van-e a szavazókártyája. Először teszt, ellenőrizzük jó a gépek működését, mindegy, nyomjon meg mindenki valamilyen gombot. Megnyitottam már a szavazást, lezárom és lássuk. Jó, működik, úgyhogy akkor rátérhetünk a szavazásra. Egyes módosító. Már is problémák vannak? I once put a bank, a bank card in and then wondered why... Volt már arra példa, hogy betettem a bankkártyámat, és aztán nem értettem, hogy miért nem működik a szavazógép. De hát ha most még gyorsan en eh, új munkahelyén szavazókártyákkal is fog foglalkozni, úgyhogy akinek valami nem működik, most szóljon. Na, ha akkor minden rendben van, Mikolászi kollégának is adunk lehetőséget arra, hogy átüljön egy másik helyre. Akkor az egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, módosítás hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük ezt, jó? Megnyitom a négyesről a szavazást. Lezárom, és elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a nyolcas. megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezártam. Ha mindenki szavazott, elutasítottuk, csak egy szavazattal most. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 9-est is, megnyitom. Mindenki szavazott. szavazott, lezárom, és elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és még a végszavazást is meg kell ejtenünk, tehát név szerint szavazunk az így módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk nagy többséggel, úgyhogy gratulálunk Fonszolika úrnak, és köszönjük szépen a munkáját. Rá is térünk a következő pontra, ami a hatos, ő az előadó még mindig, Frunculika kolléga, 2016 évi mentesítés, az EU általános költségvetése, a 8, 9, 10 és 11. FA. We have a number of them vote. Szavaznunk kell, de nem hosszú a lista. Kezdjük az egyessel, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, négyes módosító mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük a négyest, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a nyolcast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 10-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 14-es módosító mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 14-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 16-os módosító mellette, ellene tartózkodok. Ellenőrizzük a 16-ost, megnyitom a szavazást. Azt hiszem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen. 17-es mellette, ellene Még egyszer. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodó. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. 17-es. A szocialisták összezavarnak engem. Különböző időpontokban jelentkeznek. Lezárom a szavazást. Elfogadva. És akkor most a név szavazás az egész módosított anyagról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Köszönöm. Akar valamit mondani? Mikrofonon kívül hangzik el a megjegyzés. Sweet. Thank you. Hát ez rövid volt, de annál kellemesebb. Köszönöm szépen. Hetedik pont. Ez is egy nagyon fontos jelentés, hiszen ez a parlament állásfoglalását, álláspontját fogalmazza meg a több éves pénzügyi keretről. Rübigőr az előadó. Szeretne mondani valamit, mielőtt szavazunk? Yes, I also want. Igen, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a jó kompromisszumokért. Az egyes kompromisszumnál rájöttünk arra, hogy az egyes és a tizennégyes ugyanaz, ezt tartsuk szem előtt, amikor szavazunk. Okay, um, thank you. Igen, köszönöm szépen. Mondottam, hogy fontos ez a szavazás a számunkra. Egyes módosító Lola Sánchez ki van mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük a nyolcast, megnyitom a szavazást. As everybody... Lezárom a szavazást. Jó, hát ez világos eredmény. 9-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 10-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es módosító mellette, nem, nem, a 14-es okafogyottá vált, most mondták, igen, mert a kompromisszumban volt. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodok elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodok elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 2A kompromisszum, 2A kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük a kettő át, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadva. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 25-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodok, Ellenőrizzük a 27-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 30-as módosító mellett ellene tartózkodok elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodok. A 35-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 40-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Lépjünk tovább, 52 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük az 55-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 56 mellette, ellene tartózkodok. Elfogadva, 57 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 58 mellette, ellene. Ellenőrizzük az 58-ast, megnyitom a szavazást, azt hiszem elfogadtunk. Lezárom a szavazást, elfogadva, 59 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 60-as. Ez okafogyattan vált? Igen. Akkor 61 mellette, ellene tartózkodó. Ellenőrizzük a 61-es, bár én azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, szobeli módosítás, egyes szobeli módosítás, igen, mellette ellene tartózkodok elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 65-ös módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva. 67 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 68 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 69 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 70 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 71 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 72 mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 73 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 73 as megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 74 mellette, ellene tartózkodás. A néppárt mit tesz? Elutasítva tehát. 75 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 76 mellette, ellene tartózkodó. Ellenőrizzük a 76-ost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 77 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 77-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 80 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 5-ös kompromisszum elfogadva. 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 90-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva, 91 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 91-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrzik a 96-os, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadva. 99 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 103-ast, megnyitom a szavazást, 103. Ha mindenki szavazott, lezárom, elfogadva. 104 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 108 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 108 as megnyitom a szavazást. Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg pontosan. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 111-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 112 mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 112-t, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 117 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 117-et, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 118 meg lette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 118-at, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük a 119-et mellette, illetve ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. A kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szavazunk a, az egész szövegről. Népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nagy többséggel elfogadta a bizottság ezt a szöveget, majd a Költségvetési Bizottság elé is kerül minden esetre. Köszönöm és gratulálok az előadónak. If everybody who wishes to leave... Ha mindenki, aki távozni szeretett volna, ezt minél gyorsabban megtenné, az nagyon hasznos volna, mert egy nagyon érdekes jelentés van a terítéken, és nagyon fontos kérdésben néhány évvel ezelőtt. Mindenki azt gondolta, hogy ilyenről nem kell beszélnünk, mert megoldódott a fejlődő országok adósságának ügye, de sajnos nem oldódott meg, új kérdések merültek fel, úgyhogy a nyolcadik napi rendi pontnál tartunk, eh, amelynek címe a, fenn, a fejlődő országok eh, adósságának fenntarthatósága, Charles Görens eh, az előadó. Kérem, hogy aki beszélgetni szeretne, az tegye meg ezt kint ebben a gyönyörű nagy előtérben vagy a kávézóban a hátsó sorokat is erre intem, hogyha beszélgetni szeretnének, akkor ezt valahol máshol tegyék, és hallgassuk meg Sált, az előadónkat kellő figyelemmel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a jelentéstervezetet most önök elé tárom, és hát ugye lesz majd lehetőségünk arra, hogy szavazzunk itt a szakbizottságban. Remélem, hogy rákerül a napirendre, és hogy remélem, hogy a plenárisra Strasbourgban még nyár előtt. Már ugye az előző eszmecserénél, a bevezetésnél beszélt arról, hogy nagyon fontos finanszírozási forrás ez. Nagyon sok fejlődő ország nem tudja az infrastruktúráját fejleszteni, befektetni, a jövőjét tervezni támogatás nélkül, hitel nélkül. De ugye az államadóságnak két oldala van, hogy a hitelfelvevő és a hitelező, az érintett állam lakossága, a bankok, a megtakarítók, a, maga az állam, aki a hitelt felveszi, és persze hogy a mi államaink is előfordulhat, hogy valaki úgy hitelezett, eléggé könnyedén, tájékozatlanul, akkor utána negatív hatása lehet ennek az érintett államokban, és mindenki egy kellemes kis csinos válságot fog megélni, ahogy ezt láttuk is 2007-2008-ban és hát ennek bizony a következményeit, vagy a levét még most is isszuk. És több dologra is rávilágítanak ezek a válságok. Az, egyikre, az egyik az az, hogy eléggé, könny- hogyha valaki ilyen könnyű szívvel vesz fel óriási hiteleket, akkor ö, megszenvedi ezt az állam lakossága, az úgynevezett kiigazítási tervek keretében. Ugye ez volt az első washingtoni konszenzus, és egyre többet hallunk erről beszélni. Persze mind a két oldalon, a hitelfelvevő és hitelnyújtó oldalán is vannak jogok és kötelezettségek, és az államok esetében is így van ez. Úgyhogy igyekszem nem túl filozofikusnak lenni, a célom az inkább az, hogy mindent ö, alaposan átgondoljunk. Hát a lényeg az tulajdonképpen egyszerű. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió alapértékeiről van szó. Az emberi fejlődéshez való jog az emberi jog, akkor is, hogyha nem kodifikálták első generációs emberi jogként, amely a francia forradalomból származik, azért mégis fontos jog ez. Tehát az, hogy egyelőre nem kodifikálták, attól még ugyanolyan jog, és ezzel áll a vita középpontjában, amelyet itt a szakbizottságban le kell, hogy folytassunk. Tehát konfliktusos helyzetben, ahol mondjuk a hitelezők joga szembe áll azzal a kötelezettséggel, hogy visszafizesse a hitelt a felvevő ország, akkor figyelembe kell venni, hogy a, a fenntart lakosságnak joga van a fejlesztéshez, az emberi fejlődéshez, és ennek a jognak elsőbséget kell élvezni az adósság visszafizetésére vonatkozó kötelezettséggel szemben. Ez nem azt jelenti, hogy én a hitelezők jogait abszolút megkérdőjelezem, hát természetesen ezek léteznek, de ezeket keretek közé kell foglalni. Tehát az elképzelhetetlen, hogy a jövőben mondjuk azt mondjuk, hogy too big to fail, és közben nincs felelősségük, mert van felelősségük igenis. És ö, le kell beszélni a hitelezőket arról, hogy könnyedén adjanak, felelősség nélkül adjanak hiteleket. Mert utána majd a mi országaink, a mi államaink szociális rendszerei is rosszul járnak ebből. Tehát nem azt mondom, hogy nem szabad hitelezni, hanem hogy jobban kell, sokkal intelligensebben kell hitelezni. Az a hitel ö, engedhető meg, amely segíti a érintett társadalom fejlődését. És tehát én ebben a hogy mondjam, milyen keretek között szeretném megvitatni ezt a jelentést. A hagyományos, konfliktusos helyzetre tehát utaltam, az alapelvekre utaltam, hogy ugye a, a fejlesztéshez való jognak elsőbséget kell élvezni a visszafizetéshez képest, és hogyha mondjuk a politikai hatóságok vagy a lakosság szándéken kívüli okok állnak fenn, akkor moratóriumra kell, hogy lehetőség legyen. Tehát én itt gondolok természeti katasztrófára, cunámira, viharra, földrengésre, és így tovább. Tehát ezt figyelembe kell venni. És az alap, Európai Unió alapvető értékeit is szorosan nyomon kell követni, tehát a végrehajtott politikákat e tekintetben én kiemeltem a jogállamiságot, a demokratikus alapelveket, és legalábbis a mi államainkban, és olyanokban is, akik a mi modellünket kívánják követni, azt írják elő, hogy van egy ilyen jog, amely előírja, hogy ugye az állam a költségvetését a parlamentben vitatja meg és fogadja el. Tehát vannak olyan államok, ahol ugye korrupció által sújtott államok vannak, ez az állam nem fizeti vissza a hitelt, és közben meggazdagodnak ebből a hitelből valakik. Hát persze ott van a hitelezőknek a jogosultságai, és akkor kiszenvedi meg ezt a helyzetet a lakosság, mert neki kell majd visszafizetni a hitelt. Tehát Ez egy olyan intézkedés, amely a hitelezőket igyekszik elrettenteni attól, hogy túl könnyedén hitelezzenek, tehát a hitelt nyújtó szereplő is vegye fel, vegye a, vállalja fel a felelősségét, hogy ne legyen bűnrészes idézőjelben a pénzek elfolyásában. Megvan a Párizsi klub, ami az államadósággal foglalkozik, és a Párizsi Klub tagjai, ugye a, a hitelt nyújtó államok, és a másik klub, a londoni klub, amely leginkább a kereskedelmi bankokat, magánbankokat érinti. Tehát kellene valami fajta formátum, tribűn, ahol a mind a kettő megjelenik. És hát azért az sem igaz, hogy az európai tagállamok mindenben megállapodtak, mert nem értenek egyet mindenben. Például volt egy ENSZ határozat az államadóságát struktúrálásának alapelveiről, és ezt például az Európai Unió tagállamai megtagadták ennek a jogáhagyását. És ezért kellene megállapodni abban, hogy közös a felelőssége a hitelnyújtónak és a hitelfelfevőnek. És az Európai Unió ö, megtagadta ezt a, ennek az ENSZ határozatnak a jóváhagyását, mi kérjük az uniós tagállamokat, hogy aktiválják ezt a mandátumot az államadósággal kapcsolatban, mert ezt az ENSZ egyébként, az ENSZ közgyűlése többséggel elfogadta 2015-ben. És persze, hogy minden tagállamnak megvan a sajátossága, a saját gondolatai, a saját aggájai, és ez megnehezíti a közös álláspont megtalálását. Szerintem nekünk ezen túl kell lépni, tehát túl kell lépni a tagállamok egyes kis álláspontján, és kereteket kell ide szabni, minden egyes tagállam fogadja el a fejlesztési konszenzust, és én mondtam már, hogy nem a szöveg zavar engem, hanem az, hogy nincs meg a politikai akarat arra, hogy a kötelezettségvállalásokat a gyakorlatban is megvalósítsák. Itt vannak tehát ezek a rendelkezések. Szerintem az is jó lenne, hogyha lenne egy olyan rendszer, aminek a segítségével megoldhatnánk a fizetésképtelenség eseteit. Tehát ugye van kereskedelmi esetekben van ilyen, tehát szerintem valami hasonlónak kellene létezni az EU szintjén, tehát a mi a tagállamaink szintjén. Tehát én ezt szeretném, kérem a szakbizottság véleményét ezzel kapcsolatban. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság egy fehér könyvet fogadna el, amelyben javaslatokat ír le a jövőre nézve és szeretném, hogyha nem értenének félre, de a jövőben ezeket a könnyű hitelezéseket el kellene kerülni. Nem arról van szó, hogy a tagállamok felé az eszközöket el akarjuk vágni. Nem, azt elmondtuk, hogy a 0,7%-os adatot tartani kívánjuk fejlődési támogatás keretében. Ugye ezt így hívják, hogy fejlesztési támogatás, fejlesztési segély. Tehát én nem akarom természetesen a jogosultságát senkinek sem eltörölni, megszüntetni az ilyenfajta hitelekre. De hogyha ez megszűnik azért, mert az ország fizetésképtelen, az nehéz, de annak örülök, hogyha mondjuk az ország fejlődött, és az OCD, OCD kritériumok értelmében ugye előrébb léphet, az rendben van, de azt nem értem, hogyha mondjuk az adott tagállamban mondjuk a gazdagok vagy a politikusok meggazdagodtak, és semmi nem történt, azt azért nem tartom igazságosnak, hogy a lakosság szenvedje meg ezt, és ne kapjon több támogatást. Én tudom, hogy sok mindent lehetne még írni, és lehetett volna még hozzátenni, de szerintem az lényegi elvek itt vannak. Tehát a fejlődő országokban a, a fejlődéshez való jog, az emberi fejlődéshez való jog elsőbséget élvez a visszafizetésre vonatkozó kötelezettséggel szemben. Itt vannak a lényegi elvek, tehát ahogy mondtam, tudom, hogy kényes a, vannak kényes pontja is a témának, szeretném a jövőbe nézve előre megpróbálni elkerülni a múltban már látott válsághelyzeteket. Nagyon gyakran lesz lehetőségünk majd arra, hogy erről beszéljünk. A múltban is ugye sokat beszéltünk a három országról, ahol az ebola felütötte a fejét, és megállapítottuk, hogy az volt a probléma, hogy nem fektettek be az egészségügybe, az oktatásba, és az irányítási, a kormányzási kapacitásba, hogy az állam be tudja tölteni a funkcióit, tehát ez nagyon gyorsan, ezek a tényezők felerősítették a válságot. És ezek a negatív tapasztalatok a finanszírozás témájában, ugye Szenegál, Nigéria, esetében sikerült a válságot keretek közé szorítani néhány nap alatt. Köszönöm szépen. Thank you very much. Very serious Rendben, ez egy nagyon komoly kérdés. Sok árnyék eladunk itt van. Sönt úrral kezdjük. A néppárt nevében szeretne valamit mondani, Edem? Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogy az elején megemlítette, elég vitatott témáról van szó. És különböző szemszögekből is meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Az előadó maga is beszélt erről. Őszintén szólva, a jelentés tartalma nem ad aggodalomra okot. Szeretnék is köszönetet mondani az előadónak, és a munkatársainak is azért, hogy összeállították ezt a szöveget. Kiegyensúlyozott szövegről van szó, a különböző szemszögeket vázolja az anyag, és megemlíti az egyes problémákat. A hitel nyújtók és a hitel felfevők szempontját is megjeleníti. Az anyagban felsorolja, hogy mi is a lényeg, a probléma a társadalomban rejlékét. erőteljes félről van szó. Egyrészt ott van a tőke, a döntéshozók, azok, akik a hitelt biztosítják, másrészt az országok hatóságai, melyek döntenek arról, hogy mennyit vesznek fel. Mindez a fejlesztés címszó alatt szerepel, a társadalom erősítésének címszava alatt. Viszont, mint ahogy az gyakran megesik, ezt megemlítette az előadó is, ezek a pénzek gyakran magánszemélyek zsebébe kerülnek. Autoriter rezsimek képviselői kapják meg a pénzt, és a társadalom csekély összeghez jut ebből és ezzel nem teljesülnek az állam számára a legfontosabb céljai, célok. Nagyon jól jó példa erre az ebola által sújtott országok helyzete. Ha, ha nem lenne az EU vagy az Egyesült Államok, akkor kérdés, hogy azokban az országban élne még valaki, a járványt a nyugati országok és nem azon országok orvosi intézményei számolták fel. Alig van ott orvosi intézmény ezekben az országokban. Van néhány számomra vitatott kérdés, vitatott pont, el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan, milyen magatartást tanúsítsunk, Először azzal kezdem, hogy mi az, amit támogatni tudok. Egyrészt ott van az ENSZ határozata, ott vannak a nyugati országok, mint például Németország is. Vannak olyan országok, amelyek nem támogatták az Egyesült Államok, Kanada és Japán. Nyilván nekik megvannak a maguk okai, az európai országok és nem európai országok közül is összesen 41-en tartózkodtak. Ezért kérdés, hogy előtérbe, ennyire előtérbe kell -e kerülni ennek a kérdésnek. Másodszorban. Egy nemzetközi mechanizmusról van szó, nemzetközi támogatási mechanizmusról és eladósodási mechanizmusról. Ezen országok finanszírozása rendkívül bonyolult. Nem arról van szó, hogy államok közötti tranzakciók bonyolódnak le, sokszor magán és közintézmények konzorciumairól van szó, a hitelezők sokszor magáncégek, részvényesekkel, résztvevőkkel. Olyanokról van szó, akik azért fektetnek be, hogy nyereséghez jussanak. Dönteni kell arról, hogy hogyan határozzák meg a hitelt, hát véleményem szerint ez elég vitatott kérdés. Így végezetül azt is szeretném elmondani, hogy a társadalmi ellenőrzés gondolatát támogatni tudom. Oly módon, ahogy az a nyugati országokban is zajlik. A társadalom ellenőrzése kell, hogy legyen az alap. Mindig meg vagyok győződve arról, hogy ezen országok állampolgárai gyakran nem is igazán tudják azt, hogy a hatóságaik mennyit vettek fel hitelként, és hogy egyáltalán visszafizették-e az adósságokat. Ilyesfajta feltételeket kell meghatároznunk. És aztán ezek kötelezőek lennének. Ha pedig a visszafizetést nézzük, a visszafizetési határidőket, az egyes célokat, akkor mindenképpen szükség van az előfeltételekre. És lehet, hogy ezeknek az országoknak a parlamentjeit is be kellene vonni, nem döntéshozókan, hisz, döntéshozóként, hiszen többnyire a kormányok az illetékesek, és felelősek eh, politikai szempontból és eh, állami jogi szempontból is. Viszont mire is gondolok? Egy ö, olyan platformot szeretnénk, mely révén a nagy nyilvánosságot eh, közvélemény tájékoztathatnák a hitelek felvételéről, illetve a hitel visszafizetési határidőkről. Utolsó gondolat, az előadó kiemelt egy gondolatot kétszer is. A, az emberi fejlődés kerüljön előtérbe, és nem a, határi, a visszafizetési határidő. Hát ez egy eh, nagyon szép gondolat, gondolatként ez csodálatos, de ez egy fixa idea, mert nem az állampolgárok és nem a társadalom a hitelfelvevő, hanem az országok hatóságai. Többnyire autoriter országokról, diktatúrákról van szó. Ők veszik fel a hitelt, és ezt a pénzt valahol egy szigeten, vagy pedig egy svájci bankszámlán tárolják, tartják. És ott állnak ezek a kötelezettségek, kintlevőségek. A pénzek svájci számlákon vannak, vagy szigeteken. Az ilyen felelősek gyerekei pedig a legjobb egyetemeken járnak közben. Legyünk óvatosak, az említett gondolat nagyon nehezen megvalósítható, egyébként nagyon humanista. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Dol. Köszönöm, elnök asszony, kollégáim. Uh, euh, Szeretném elősz, szeretnék először Gorenz úrnak gratulálni ezért a jelentésért, ahogyan kiderül a magyarázó feljegyzésből, az az elképzelés az alapja, hogy az, a szabályokon kell a szabályokban kell megoldást találni, és meg kell akadályozni, hogy megint elszaladjanak a hitelek, az eladósodottságok. Nem elégségesek az eddigi megoldások ahhoz, hogy hat- hatékonyan kezeljük az adósságválságot, különösen a fejlesztés szempontjából kell megfelelő feltételeket teremteni. Állandó meg mechanizmusra van szükség az adósságok kezelésére, és egy multilaterális megoldást, egy szerkezetet kell felállítani az államadóságok kezelésére. Ezen a szinten ki kell emelni, hogy a tárgyalások az átstruktúrálással kapcsolatosan hatékonyan meg kell, hogy kezdődjenek, és azonnal, hogy az adós országok adósságát stabilizálni lehessen, anélkül, hogy ez a fenntartható gazdasági fejlődést akadályozná. az adósság fenntarthatósága szempontjából nem csak gazdasági szempontokat kell megfontolni, hanem az adóteher súlyát emberi jogi szempontból is meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudják az érintett államok az emberi jogokat érvényesíteni. A magán és az állami szférában is el kell gondolkodni sokkal többet azon, hogy hogyan lehet a befektetési ráfordításokat segíteni az oktatásban, a gazdaságban, az infrastruktúrában, vagy a az egészségügyi ellátásban. A hitelek nagyon fontos eszközt jelentenek a beruházások fenntartásában, éppen ezért a fenntartható fejlődés, illetve az ehhez kapcsolódó célkitűzések szempontjából egyetértek azzal, hogy az adósságszolgálat hatásait vizsgálni kell, hogy a nagyon eladósodott országok esetében ennek a hatását megvizsgáljuk a célkötőzések fényében. Köszönöm szépen. Thank, thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Got um, Judith Argentini. Thank you very much, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal vezette fel ezt a témát, hogy azt gondoltuk, hogy már aktualitását vesztette, és én is így gondolkodtam korábban, emlékszem, amikor a Jubilee 2000-ről és a fejlesztési célokról szó volt, és a nemzetközi fellépésről, a hatá- az adósságokkal kapcsolatosan volt egy G8 ülés is, amikor mindenki az adóssággal foglalkozott, ezt erre is emlékszem úgy gondoltam, hogy ez a téma valahol most már adakta terhető, de úgy látszik, hogy vissza kell rá térnünk, mert új adósságválság van formálódóban. Nagyon aktuálisnak tartom, hogy ezt a jelentést Görenc úr elkészítette. Örülök, hogy foglalkozhatunk ezzel a témával is felhívhatjuk rá a figyelmet. A zöldek különböző témákkal fognak foglalkozni a módosítókban, az egyik az átláthatóság. Tudjuk-e pontosan, hogy ki, kinek mennyit kölcsönöz, és milyen kritériumok alapján egészséges-e bizonyos körülmények között hitelezni fejlődő országoknak. Aztán az alapanyagok és a nemzeti erőforrások, vagy a természeti erőforrások is nagyon fontosak. Vannak olyan országok, amelyek nagy hiteleket vesznek fel, amelynek biztosítéka a majd később kitermelendő nyersanyag illetve arra számítanak, hogy növekednek majd későbbiekben az árak. Például Mozambikban az cseppfolyós gáz, vagy csádban az olaj árak erre építettek, és aztán lejjebb mentek az árak, de a hitel megmaradt, és nyersanyagban kellett megfizetni. Ismerjük tehát ezt a receptet, és el kell kerülni ezt a hibát a jövőben és van még egy kérdés, amivel foglalkoznunk kell, a blending kérdése, vagyis, hogy a fejlesztési hiteleink vagy segélyeinket a hitelekhez kötjük, ami azt jelenti, hogy ez ösztönzi a hitelfelvételt, ennek a kockázatát is vizsgálnunk kell, mi ezt hajtogatjuk már egy ideje. Az Európai Unió mi, a zöldek is hozzájárultunk a beruházási alap létrehozásához. Ez nagyon jó dolog, és megpróbáljuk ezt különböző biztosítékokkal körülbástyázni, de figyelembe kell venni ezt a kockázatot, vagyis, hogy még súlyosabban eladósodnak a fejlődő országok. Megpróbálom formába önteni a gondolataimat, módosítók formájában is, hogy például az az EITI szerepe mi lehet, illetve az átláthatóság is nagyon érdekes a kitermelőiparágakban. Érdekes volna feltárni, hogy a hitelezésben mi a szerepük ezeknek a vállalatoknak. Azok számára, akik hiteleznek, jó eszköz lehet ez, de nem feltétlenül javítja az átláthatóságot. Nagyra értékelem tehát Görönc úr munkáját, és bizonyos kiegészítésekkel mindenképpen élni fogunk. Lola Sánchez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Görönc úrnak. Kiváló tervezetet készített. Nagyjából egyetértünk az elhangzottakkal, és alapvetőnek tartjuk, hogy abból indul ki a tervezet, hogy a hitelező jogait is figyelembe kell venni, illetve a hitel felvevőjét is. Nagyon fontos, hogy a legszegényebb országok fejlődése ne lassuljon le. Szükséges, hogy kötelező normákat határozunk meg a hitelekre, és hogy felelősen hitelezzünk. Az adósság megoldását a fenntarthatóság szempontjából kell vizsgálnunk, és az emberi igényekre, szükségletekre tekintettel kell lennünk, az igazságtalan és fenntarthatatlan hitelhelyzeteket meg kell oldani, az államadósságok esetében nemzetközi mechanizmusra van szükség, amely emberi jogi megközelítésen alapul. Benyújtunk majd módosítókat, hogy gazdagítsuk a szöveget, árnyalat kérdésekben, például kihangsúlyozva az átláthatóság fontosságát. Mi ezt nagyon fontosnak tudjuk, tartjuk, illetve a fenntartható és felelősségteljes hitelezést is. A G20-aknak kell ilyen normákat alkotniuk, a fenntartható hitelezéssel kapcsolatosan szükség van egy nyilvános adatbázisra, az adósságokkal és a hitelezéssel kapcsolatosan. Ez fontos, hogy nyilvános legyen ez a nyilvántartás. Rendszeres nyilvánosságra hozatalra van szükség, már ami a fejlődő országok hiteleit illeti, mind az állami, mind pedig a magán hitelezőket közzé kell tenni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a PPP-kről, illetve a finan- fejlesztési, finanszírozási eszközökről is értesítést tegyenek az országok, ugyanúgy, mint a hitelekről. A PPP projektek esetében nagyon fontos, hogy bizonyos garanciák érvényesüljenek, a, és felelősséget vállaljanak a hatóságok ezekért a projektekért. A PPP projektek és a blending nagyon fontos kérdések, ezekre is már utaltak a kollégák. Gyakran ezekkel próbálják elfedni a, az adóságokat, legalább 1,4%-a a hiteleknek nem visszatérítő kellene, visszatérítendő kellene, hogy legyen. Köszönjük az előadó munkáját, kiválóan ragadta meg a kulcs gondolatot ebben a témakörben. Nagyon reméljük, hogy nagyon hatásos és nagyon jó vélemény készül. Köszönöm. Köszönöm. Én is szeretnék jelentkezni a felszólalók listájára. Nagyon sok mindent elmondott Lola arról, hogy átláthatóságra van szükség ezeknek a hiteleknek a kihelyezésében. Persze egyetértek azzal, hogy azok az emberek, akik korrupt módon hiteleznek, nem úszhatják ezt meg, de hát azért a bankoknak is van felelőssége. Hát hogyha hiteleznek, akkor azért azt is tudni kell, hogy hogyan fogják a hitelfelvevők ezt visszafizetni. Hát nem csak úgy hitelezünk, Azért tudják a bankok, hogy, hogy, hogy mi hogy működik, hogy az áruk ára mikor megy föl és le, hogy a kamatok hogyan indulnak. Hát nem lehet, Judith Sargentini is elmondta, hogyha nincs bizonyíték arra, hogy vissza tudja fizetni valaki, akkor egy bank ne hitelezzen. Hát hogyha oda megyek, és szeretném a házamat kibővíteni, erre fölveszek hitelt, hát hogyha nem bővítettem ki a házat, akkor a bank oda jön, hogy hát tessék, azért vette fel a hitelt, hogy növelje a háza értékét. Én most Mozambikban öm, olvastam arról, hogy két nagy bank hitelezett a kormánynak, hogy halászflottát építsen. Senki nem tudja, hogy hova lett a pénz, offshore valahol eltűnt a pénz, halászflotta nincs. Most viszont a nemzetközi intézmények csökkentik a Mozambiknak nyújtott hiteleket, és az állami szolgáltatások szenvedik ezt meg. Tehát e, itt van az ideje kollégánknak, hogy azt mondjuk, hogy na jó, nem lehet még egy ilyen Jubilee 2000 válság, most már elég volt ebből, 2005-ben én és Glenis Kinok, aki ugye az AKC-ben volt társelnök a, közös, a parlamenti közgyűlésben, tehát ugye egy fehér szalagot nyitottunk szét a plenárison. Ez réginek tűnik, de nem volt annyira régen. Mindenesetre nem szeretném, hogyha még egyszer ezt meg kellene tenni, tehát ezeket a válságokat el kellene kerülni. Kíváncsi vagyok a bizottság és az LKS véleményére is, hogy mennyire veszik komolyan ezt a témát a bizottságban végre. És ami pedig a blendinget illeti, hát nem tudom, hogy van, tehát hogy levontuk-e már a tanulságokat abból, ami például az én hazámban történik, ugye a magánszférát nagyon keményen bevonták, nem csak nagy projektek és állami szolgáltatások létrehozásába, nem a különböző projektek kihelyezésébe, és láttuk az egyik ilyen nagy projektet, ez most omlott össze. Tehát gyakorlatilag aláígértek az árnak, amiért ezt a szolgáltatást lehetett volna nyújtani, és a kormány közben ott tart, hogy a kórház tisztitokat nem takarítják, és egyéb szolgáltatásokat nem tudják teljesíteni, mert ezek a cégek alul ígértek. Nagyon vonzó magáncégeknek ilyen hatalmas szerződésekre pályázni, és gyakran az az eredmény, hogy rosszak a körülmények, alulfizetettek a dolgozók, és egész egyszerűen teljesíthetetlen a szerződés. Tehát le kell vonni a tanulságokat a mozambiki eseményekből, és abból is, hogy mi történik az Egyesült Királyságban. Valószínűleg mi vagyunk az egyetlenek, akik le, ezen az úton mentünk, és a magánszférát bevontuk a tenderekbe, kihelyeztünk rengeteg állami projektet, Tudom, hogy most nagyon sokat hallanak erről, hogy a blending milyen jó, és így tovább, de hát talán le kéne vonni a tanulságokat, és elgondolkodni, hogy tudjuk-e tényleg pontosan, hogy mi történik. Én most olvastam egy kezdeményezésről, ha jól tudom, a Credit Suisse vezetője beszél erről. Egyébként a Credit Suisse is érintett volt Mozambikban, most egy új ö, vezetőjük van, és egy pénzügyi átláthatósági egyetményről beszélnek. Én is, kollégáim, Lola is nagyon elegánsan mondta, hogy ezeket a hiteleket valahogy nyilván kellene tartani, mert hogyha azt halljuk, hogy milliárdokat hiteleznek a bankok, és az érintett ország parlamentje még csak nem is tud erről, hát akkor elég komoly helyzetben vagyunk. Nem tudom, hogy EU szinten van -e ezzel kapcsolatban valami terv, mások nem kértek szót, úgyhogy a bizottság következik. Erika Gereszten a DEFCO főigazgatóságtól és Huszeinul az LKS-től van itt a körünkben. Először a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! A DEFCO főigazgatóság üdvözli ezt a jelentéstervezetet, és azt is, hogy ebben a témában folytathatunk eh, vitát. Figyeltük az európai országokat is, természetesen. És amikor az MDR-i kezdeményezéseket indítottuk, akkor láttuk, hogy azért vannak aggasztó tendenciák, ezeket bizonyos esetekben el lehet magyarázni, meg lehet magyarázni. Mozambikban néhány héttel ezelőtt jártam, ott elemeztük a helyzetet, a fejlesztési politikákat, költségvetés támogatási politikákat vizsgálva, mert nyilván ezek is összefüggnek a jelentéstervezetben aggasztó tendenciákról olvasunk, és érdekes vitának ad alapot ez a szöveg. Azt is tudjuk, hogy persze a fenntartható fejlesztés finanszírozásához szükség van az adósságfelvételre ezen országok esetében, tehát megfelelő hitelezésre van szükség, hogy garantáljuk a fenntartható és felelős hitelezést. Ez a mi feladatunk. Tehát egyetértünk azzal, hogy a fejlődő országok hitelkezelő kapacitását még tovább kell finomítani. Egyetértünk az adatok nyilvántartásával, elemzésével, illetve azzal, hogy legyenek ilyen adósságkezelő stratégiák, és az átláthatósággal is egyetértünk. Természetesen ez áll az agenda középpontjában. Felelősen kell hitelt nyújtani és hitelt felvenni, és meglévő alapelvekre kell támaszkodni, amelyeket a G20-ak már megállapítottak. 2017-ben kiadtak egy újabb alapelvekről szóló listát, és ott van az UNCTAD kiadványa is. Nyilván az egészséges államháztartási gazdálkodás is fontos, és a tenderezési aspektus is kulcselem itt, illetve az, hogy felelős fiskális politikát folytassanak az érintettek, a átláthatóságot pedig nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Igyekszünk az érintett országokban a belső bevételi forrásokat megerősíteni, tehát az adóelkerülést, adókijátszást kiiktatni, hogy az országoknak ez a fajta jövedelme erősödjön. A fejlődő országokra figyelünk oda a feladatunkból adódóan, és nagyon aktívak vagyunk több különböző csatornán keresztül. A Világbankkal az adósság kezelő eszközön dolgozunk, ezt támogatjuk, és ez az eszköz azt célozza, hogy a közigazgatások kapacitását erősítsük, tehát hogy jobban tudják kezelni az adósságukat. Tehát nem azt kell mondani, hogy az adósság rossz dolog, nem, ez egy szükséges dolog, csak jól kell tudni kezelni, és a megfelelő politikáknak kell meglenni. Az UNCTAD rendszerévet is megfontoljuk, mert itt van egy informatikai eszköz, ami az adósságkezelést segíti, és segíti ezeket az országokat az előre tervezésben, és abban, hogy az adósságuk fenntartható legyen. Ugye tudják, hogy a költségvetés támogatásért is felelősek vagyunk, és holnap lesz egy eszmecsere erről. A makrogazdasági stabilitás az egyik alapelve a költségvetés támogatási politikánknak, és így az érintett országok makrogazdasági politikáit is tudjuk követni, az IMF-fel együttműködve természetesen. A költségvetés támogatás egyébként abban is segít, hogy jobban átlássuk a nemzeti parlamenteket, az érintett országok helyzetét, a nemzeti parlamentek szerepe nagyon fontos ebben a folyamatban. Említettem már a belső bevételi források mozgosítását az érintett államokban, az OECD keretein belül már dolgozunk ezen, a BEPSZEN, az információ cserén és egyebek a blendinget is említették, illetve a külső befektetési tervet, igen, ez is fontos, és itt kollégáinkkal működünk együtt, a tekintetben, hogy az adósságok fenntarthatóak maradjanak, és nyilván, hogy meg tudjuk határozni, hogy milyen fajta hitelezésre van szükség, illetve milyen fajta adósság létezhet az ilyen projektek elfogadásakor. És még egyszer az IMF-fel és a Világbankkal is szorosan együttműködünk az adosság fenntarthatóságának témájában. Üdvözlöm a eszmecserét, amely ebben a témában megvalósul. Van itt még javítani való, nem mondom, hogy minden tökéletes, messze vagyunk ettől, vannak aggasztó helyzetek időnként, és készen állunk arra, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel a jelentés tervezett témájában is, és természetesen a későbbiekben is. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és Hussein úr következik az LKS képviseletében. Igen, köszönöm szépen. Én is szeretném támogatni a jelentést, és a bizottság véleményét is. Ha a politikai kontextust nézzük, az uniós stratégiára, az uniós biztonsági és külpolitikára utal, külpolitikai stratégiára utalunk, azt mondjuk, hogy szeretnénk a milleniumi célokat elérni, de ezeket nem lehet csak közfinanszírozással elérni, ezért más finanszírozási típusokra is szükség van, hitelekre, kölcsönök, adóságokra, hogy a fenntartható fejlődés céljait el lehessen érni. Emellett a kereskedelem, a, az illegális pénzek mozgatása elleni küzdelem is ide tartoznak. Az Addis Abebai menetrendet éppen ezért támogatjuk, hiszen nagyobb finanszírozási forrásokra lesz szükség, beleértve a hitelezést is, viszont, mint ahogy a bizottság elmondta, a hitelezés felelősségteljes kell, hogy legyen, ahelyett, hogy felelőtlen lenne, különben nem tudjuk a fenntartható fejlesztési célokat elérni. Tehát támogatjuk a jelentést, támogatjuk a bizottság által megemlített kezdeményezéseket, hogy bátorítsuk a felelősségteljesebb hitelzési tevékenységet, és állunk elébe a további tárgyalásoknak. Köszönöm szépen. A bizottságtól szeretnék valamit kérdezni, mielőtt az előadónak adnék szót. Említette Mozambikot, és említette a költségvetési támogatást. Mi történt? Mert az én érzésem az, hogy amikor arról beszélünk, hogy van egy felelősségteljes kormány, aki viszont egy felelőtlen banktól vesz fel kölcsönt, és mi csökkentjük a támogatást, költségvetési támogatást, amely pedig közszolgáltatásokra fordítódna, nem kellene a modellt megvizsgálni? Érti, hogy mire gondolok, ugye? akkor, amikor költségvetési támogatást csökkentünk, ami közszolgáltatásokra fordítódna, oktatásra többi. Hát igen, bonyolult a helyzet, éppen ezért garanciákról van itt szó. Nem hitelekről, hanem garanciákról, amelyeket a kormány biztosít. Azért még nem fejeződött, nem zárult le ez az ügy, vannak más programjaink is, és ezekkel közvetlen projekteken keresztül biztosítunk támogatást. Döntenünk kell, hogy szeretnénk-e tovább lépni. Mozambik esetében viszont az IMF nem tudja véglegesíteni a tárgyalásokat. Nem fogok belemenni a részletekbe a jelentéssel kapcsolatban, és abba, hogy mi történt utána, de mindenképpen szükség van arra, hogy kérjük a mozambiki kormányt arra, hogy járjon el áll átláthat, átláthatóbban, és hogy tegyen ilyen tekintetben. A bizottság az átláthatósági kezdeményezést ismeri a bankok részéről? Még csak korai tárgyalási szakaszban van az ügy, de a bankok maguk javasolják ezt. Ön említette a G20-akat, stb., de sokszor az ilyen tárgyalásokon nem történik semmi az a tény, hogy a tárgyalások tetőfogókra érkeznek, az már látható. Májusban Brüsszelben is beszélni fogunk erről. A felelősség teljesítelezés napi renden van. Ez a jó pillanat, és ezért is gondoltuk, hogy előállunk különböző ilyen jellegű gondolatokkal most. Köszönöm szépen! gondoskodni kell arról, hogy a képviselőket is bevonják ebbe a egészbe, Gölen úr, tessék. Oui, merci, madame la présidente. J'aimerais remercier igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék először is köszönetet mondani a néppárt, a szocialisták, a GUE, a zöldek a képviseletében hozzászólóknak, az összes többi hozzászólónak, aki a támogatásáról tett tanúbizonyságot, és akik egyetértenek abban, hogy egy picit most már mozgassuk meg a dolgokat, a bizottságnak is igaza van. Hát ugye mi is látjuk ezt a jelenséget, amely megerősödött. Remélem, hogy legalább a lényegi vonalakban egyetértenék, és szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy mit gondolnak a 14. cikkről a szövegben, amelyet készítettem mert itt hivatkozom egy ENSZ határozatra, amelyet az ENSZ közgyűlése többségileg elfogad, elfogadott 2015. szeptember 10-én, és ez egy állandó mechanizmus létrehozását célozza a fejlődő országokban bekövetkező válságok kezelésére. És ugye itt kellene egy mandátum, az Európai Unió a tagállamainak köszönhetően aktiválhatná ezt a mandátumot, és ezt kérem, hogy legyen több oldalú jogi keret az államadóság átstruktúrálására, mert szintén ezzel a határozattal meg lehetne ezt valósítani. Tehát gyakorlatilag minden itt van, mint egy karácsonyfa, egy kicsit csak rendet kell rakni. És itt vannak a lehetőségek az Európai Uniónak, a tagállamoknak megvannak a lehetőségei, hogy egy picit most alakítson a helyzeten, és hogy korlátokat is lehessen szabni. Elmagyarázom a fejlesztés. Hát nem mi megyünk oda és fogjuk fejleszteni ezeket a társadalmakat, nem. Ők kell, hogy a fejlődést elindítsák és megvalósítsák a saját kormányukkal folytatott párbeszédben, és ebben a jelentéstervezetben én azt próbáltam megfogalmazni, hogy az Európai Parlament a tagállamok, a fejlődő országok, a hitelfelvevők legalább azt érjék el, hogy az összes hitelfelvételt a saját parlamentjük hagyja jóvá. Tehát ha ezt a minimumot nem tudjuk elérni, akkor nem értem, hogy miért vesszük be a megállapodásokba az Európai Unió alapelveit. Hát ez a minimum, amit legalább el kéne várnunk. Mert mi az alternatíva? Behonjuk a szemünket, és akkor hagyjuk ezt a gyakorlatot tovább folytatódni, mindenféle korrupt diktátorok és egyéb emberkék zsebébe vándorol a pénz, és aztán utána évtizedek múlva kiderül, hogy semmit nem szolgált a pénz, az állam ugye nem tudja visszafizetni a felvett hitelt, a lakosság ugyanolyan szegény, fejlődés nincs, és a közben ez, ez, ez egyfajta aberráció, közben ugye ez a vissza fizetetlen hitel is még az államkasszát terheli, az állam meg képtelen visszafizetni. Tehát a hitelnyújtóknak is van felelőssége, és a hitelnyújtóknak is vannak jogai, persze, nem tagadjuk a jogaikat, de akik ilyen könnyedén hiteleznek egy olyan országban, ahol még a nemzeti parlamentet sem kérdezik meg, hát azért nem kellene elgyengíteni ezeket az országokat, hanem inkább meg kellene erősíteni őket, és ezért van szükség arra, hogy létrejöjjön egy többoldalú jogi keret, ahol a válságot, amelynek segítségével a válságokat lehet kezelni a fejlődő országokban is. azért kell igyekezni és lépni, nem azért, mert nem megy magától, hanem azért, mert ezt a helyzetet egy kicsit a, meg kell nyitni, és ugye lesz egy, tehát nem arról van szó, hogy egy fejlődő ország bekerüljön abba a kategóriába, hogy most már hiteleket sem kap, mert képtelen visszafizetni az adósságát, hanem hogy a megfelelő módon segíteni ezeket az országokat. Tehát a bizottságnak, a fejlesztési ügynökségeknek is meglegyenek, meglegyen a kontrollja az események felett, és ö, az óvintézkedéseket megtették. Tehát minden oldal vállalja a felelősséget, az érintett állam is, meg a hitelnyújtók is, és én szeretném, hogyha ez valami fajta állandó jellegzetesség lenne, tehát hogy az óvintézkedéseket mindig megtegyük. Nem tudom, ki mondta pontosan, hogy az állam totális mozgósítása az a totalitárius állam megjelenése. Én nem azt akarom, hanem azt, hogy az a G20-ak, a G7-ek, az OECD és az, az Egyesült Államok Szervezete, az ENSZ, az mit, mit szolgál? az Egyesült Nemzetek Szervezete. Hát azért vannak ezek a ö, szervezetek, hogy létrejöjjön egy ö, globális szintű ö, kormányzás, meg legyenek a keretek, és a hitelezők ö, jogait ne erősítsük meg, hogyha könnyű szívvel, ellenőrizetlenül hiteleznek. Elég a belga jogra gondolni. A belga jog egy ilyen esetben nem védi a, a hitelezőt. Tehát volt egy hedge fund, amelyik egy az argentin államtól vett kötvényeket, azt hiszem, tehát hitelezett gyakorlatilag az argentin államnak, és később elmentek New Yorkba, és panaszt tettek az argentin állammal szemben, és azt követelték, hogy 100%-ban térítsék meg a károkat. De a belga jogszabály, amelyet egyébként lehetne általánosítani a G20-ak szintjén, az az ilyenfajta aberrált hitelezésnek véget vett, mert nem védi meg a hitelezőt, hogyha ilyenfajta hitelt nyújtanak, idézőjebben nem spekulálnak ezzel. És remélem, hogy az LKS és a bizottság is magára tudja vállalni azt, hogy valami fajta sokkal robusztusabb javaslatot tesz le az asztalra. Nekem mindegy, hogy ez egy közlemény vagy egy fehér könyv, teljesen mindegy, tessék a tagállamokat sarokba szorítani. Vannak, akik példaértékű kezdeményezéseket tettek, hát az egész Európai Unió legyen példaértékű, mindenki így járjon el és akkor megtarthatjuk a kis előadásunkat a demokratikus jogok tiszteletben tartásáról és az Európai Unió alapértékeiről, és így tovább. Nos, hát ez a szövegtervezetem, és nagyon örülök annak, hogy a kollégák legnagyobb része, sőt mindenki készen áll arra, hogy ebben az irányban mozduljunk el. Érdeklődve várom tehát a módosító indítványokat, és elnök asszony, a őre maradt, hogy a módosítók határidejét bejelentse, és még egyszer nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, és hát várom, hogy a konklúziókat levonhassuk, és jó irányba mozdulhassunk el. Köszönöm szépen. Thank you, Rendben, köszönöm, Sár. Késésben vagyunk. A bizottság egy módosítással kapcsolatban a 14-es ponttal kapcsolatban, a 14-es bekezdése kapcsolatban tett fel kérdést. A kérdés az is, hogy a bizottság többet tehetne a bizottság ezt a kérdést hazavihetné és feltehetné a feletteseinek. De az Európai Unió miért szavazott az ENSZ ellen? Kérem, válaszoljon erre, aztán folytatjuk, sietnünk kell, mert lesz majd még egy közös pontunk az Intával. Köszönöm. Az ecfin az ECFIN főigazgatósággal dolgozunk együtt ebben a témában. Az Európai Bizottság a magrógazdasági felülvizsgálatért felelős általában véve, ami pedig ezeket a konkrét pontokat illeti, emlékeztettek a, a, ezek arra, hogy 2015-ben, amikor a vita maga zajlott, úgy gondolták, hogy nem az ENSZ a megfelelő globális fórum, ahol zajlana a vita. Akkor ez volt az álláspont, és továbbra is érvényes ez az álláspont. De értjük a lényeget, és szeretnénk is folytatni a tanácskozásokat. Emellett a közleménnyel kapcsolatban kérteket tudomásul vesszük, igen, el kell ezen gondolkoznunk, mert meglátjuk, hogy hogyan fogjuk tudni ezt megvalósítani. Charles, nagyon röviden. Oui, je, je connais euh, l'explication qu'avait donnée euh, Madame Lucas. Erről a kérdésről már korábban is egyeztettünk, és még ha az Európai Unió továbbra is sajátjának veszi ezt a reakciót, az ENSZ kellene annak a forumnak lennie, ahol ez a vita folyik. Az ENSZ ellenezte ezt a fajta versengést a nemzetközi fórumok között, akár a G20-at is beleértve, és hogyha a legitimitásról van szó, az intézmények legitimitásáról, akkor ők vannak a legjobb eh, helyzetben ahhoz, hogy tárgyalják ezt a témát, hiszen lefedik az egész földet. és kiindulhatnának ebből az kezdeményezésből, hogy legyen egy jogi keret, multilaterális keret, amely megoldja ezt a kérdést, és a többi intézmény részt vehet a, a vitában, de valamiből ki kell indulni és a tagállamoknak is fel kell vállalniuk a felelősséget. Az európai fejlesztési konszenzussal kapcsolatosan nagyon homályos kötelezettségvállalásokat tettek a tagállamok, és most az európai Unió összes tagállama hallgat ebben a kérdésben el kell dönteni, hogy ki az, aki tovább akar lépni, megfelelni a kötelezettségvállalásainak, és egy újabb próbának kell kitennünk a tagállamokat. Én a bizottság túlzott prudenciáját sem tudom támogatni. Itt kifejezetten politikai problémákról van szó, ahol a tagállamok nem teljesítik a kötelezettségeiket, és nem akarják figyelembe venni, hogy mi az ő saját érdekük, a bizottságnak természetesen megvan a hatásköre, de én akkor is azt gondolom, hogy az NC az elsődleges hatáskör, Én szeretnék az önök főnökével is egyeztetni. Minden esetre most kezdünk egy olyan folyamatot, amely nagyon hasznos lehet. Köszönöm, azt hiszem, hogy vettük az üzenetet. Um, A módosító indítványok benyújtásának határideje január 30 dél, február 20-án szavazunk. És most lépjünk tovább a kilencedik napi rendi pontra. Az AFET számára megírt vélemény az Európai Unió külső finanszírozási eszköz végrehajtásával kapcsolatos 2017 évi félidős felvizsgálat és a 2020 utáni időszak struktúrája. Az AFET véleményéről van egyébként szó. Az, én vagyok a mi véleményünk előadója. Emlékeztetném arra, hogy az eszközökről az AFET készíti el a saját maga jelentését, mi készítjük el a jelentésünket a saját eszközeinkről. Én az AFET-nek nem szeretnék a mi eszközeinkről írni, nem arról beszélek nekik, hogy a mi eszközeink jövője hogy fog kinézni, mert Enrique fog erről a jövő hónapban egy véleményt megírni. Az AFET jelentést nem módosítottam, mert nem láttam ezt csak ezen a héten. Van benne néhány érdekes pont. El akartam hívni az előadót, de ma reggel nem tudott eljönni hozzánk. Nem szeretném, ha lennének átfedések a két szakbizottság között. Az én megjegyzéseim technikai pontokra korlátozódnak. A rendet közös végrehajtási szabályaival kapcsolatban ez határozza meg azt, hogy mi a saját vizsgati okunkat, hogyan gyakoroljuk. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy az információt későn kapjuk, nincs idő arra, hogy ezeket megfelelő módon megvizsgáljuk. Ezt a folyamatot szeretném feljavítani, egy jobb rendszer szeretnék megvalósítani a következő időszakra. Erika, szeretnél valamit mondani, vagy nem, most nem? Mikor is ö, kerül ide hozzánk -e a jelentésed? Úgy gondolom, hogy a következő pontban Grimo úr tájékoztatni fog minket erről az ügyről, és majd akkor szeretnék felszólalni. Uh, igen, majd lesz a félidős értékelésről, felvizsgálatról egy prezentáció, és beszélni fogunk azokról az eszközökről, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. Nem a AFET szabályokkal akarunk foglalkozni. És ez az egész az MFF-hez és az új programhoz kapcsolódik. Erről fogunk majd a bizottságtól hallani. Van néhány árnyék előadónk, Bizottság most szeretne valamit mondani? Ezzel kapcsolatban nagyon gyorsan kérem szépen. Igen, köszönöm szépen, Linda. Tessék, Charles. Euh, Szeretnék még az euh, adósságügyi témáról is beszélni, illetve a középtávú felügyel, felülvizsgálatról. Nagyon fontos és sürgető, hogy javaslatokat tegyenek a költségvetési architektúra egyszerűsítésére. Ezt majd a következő pontban elmondhatja, amikor majd meghat, meghallgatjuk a bizottságot. Elnézése, egy kicsit elbambultam. Jó az elnök így, majd a következő pontnál. Erről majd beszélünk az AFET vélemény kapcsán. Tessék? Nagyon röviden. Támogatjuk a véleményt, mert fontosnak tartjuk azt, hogy a parlamentnek meglegyen lehetősége és joga a vizsgálatra. Ezt, e, ezzel egyetértünk, ez szerepel az önök véleményében, és ezt, ezzel egyetértünk. szám. következő pontra készül, de tessék, igen, nagyon röviden a véleménytervezetek kapcsolatban mert az afetnek küldenek. Hát Guerrero úr által elkészített véleményben több lesz majd, de mondanék néhány számot én is, mert említették a késedelmeket. Utána néztünk az adatoknak, és azt láttunk, és ezt meg is szeretnénk beszélni, hogy összesen 46 végrehajtási intézkedés volt a DCI alatt a tagállamoknak, a szakbizottságoknak. Az Európai Parlamentnek el kellett küldeni. 24 intézkedés, főleg éves programokról volt szó. A késedelmet, vagy a határidőt négy esetben nem tartották be. Ez nem olyan sok. Akkor, amikor a határidők tartásáról van szó, hát nyilván többnyire, vagy általában tartani kell, a négy is sok, de ha az összámhoz hasonlítjuk, nem annyi. Szeretnék megosztani ezeket az adatokat, ha érdekli a képviselőket ez. Igen, köszönöm szépen. Hát igen, csak kérdés, hogy 20 nap mikorra esik. A december 19-én kapjuk meg az anyagot, akkor a 20 nap nem annyira hasznos. Ez csak egy példa. A Környezetvédelmi Bizottság beli tevékenységemből is tudom ezt. Ha július 10-én ad ki valamit a bizottság, egy végrehajtási rendeletet, akkor az számunkra nem annyira könnyű. és akkor ilyen tekintetben a bizottság nem ártatlan. Egyébként van néhány kérdés, amivel foglalkozni fogunk, kedves kollégák. Beszélhetnénk a következő pontról, mert ez egy rövid pont lesz majd. A módosítások előtt terjesztésének határideje mai napon, február 20-án szavazunk. Kedves kollégák, Lépjünk tovább szakbizottságunkat érintő fontos kérdésre. A fejlesztési együttműködési eszköz és az Európai Fejlesztési Alap félidős felvizsgálata Vincent Grimo kollégát szeretném felkérni arra, hogy jöjjön fel ide, tessék. Thank you. Okay, we're running a bit behind. We have a joint point with the intercommittee at 10 past, well, at 10 past 11, though they might... 1110 tízre eh, egy következő pontra vendégünk jön, remélem nem késünk el. Most a félidős felülvizsgálatról lesz szó. Decemberben a vonatkozó jelentést beadta a bizottság. Az eh, a finanszírozási eszközök eh, felülvizsgálatáról, az EDF-ről, a DC-ről is szó esik ebben. Ennek van eh, egy eh, nyilvános konzultációs eleme is. Nem is akarom elmondani mindezt, hanem elmondhatja, hogy hogyan működik ez az eljárás, milyen munkát végeztek, és meghallgatjuk utána a kollégák gondolatait, Vincent, hogy hát tudja magyarázni ezt a folyamatot. Mimica biztos márciusban látogat el hozzánk, a stratégiai párbeszédről, amikor is majd hivatalosan kikérdezhetjük a félidős felülvizsgálatról, tehát ez márciusban lesz, de most a szakértőket hallgathatjuk meg, erre van lehetőségünk a félidős felülvizsgálata kapcsolatosan, illetve hogy milyen változásokra kell -e tekintetben számítani. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök, hogy bemutathatom ezt a félidős jelentést a második fejlesztési együttműködésről, illetve az Európai Fejlesztési Alapról kapcsolatosan. Nagyon érdekes és nagy méretű munka volt ez. A következő több éves pénzügyi keretre is kihatásokkal bír. meg szeretnénk nézni, hogy hol tartunk ezen eszközök végrehajtásával, és hogy mire tudjuk építeni a jövőben ezeket az eszközöket, hogy tovább tudjuk javítani, ha ez lehetséges. Ami a folyamatot illeti a jelentés elkészítésében, ezt egyébként az Európai Bizottság az előző hónapban fogadta el, és különböző munkadokumentumokat is készítettek tíz eszköz értékeléséről. Ez, ebből adódik össze ez a jelentés. Ez egy hosszú, folyamat volt, 2016 nagy részét felölelte, volt benne nyilvános konzultáció is, és külső értékelések is történtek, eh, ahogyan már el is hangzott, és erre az alapra építve az e- a bizottsági szolgálatok, illetve a külügyi szolgálat elvégezték ezt az eh, elemzést. Nagy munka volt tehát ez, kutatás, elemzés előzte meg, és konzultáció, hogy a jobb szabályozás elvét követni tudjuk. Az eredmények illetve a következtetések. Ezek persze előzetes következtetések még olyan értelemben, hogy egy alapvető eszközről van szó, közép és hosszú távú eszközökről, ezért 2016-ban előzetes részleges eredményeket tudtunk csak kimutatni. A jelentés példákat ad arra, hogy ezeket az intézkedéseket hogyan hajtották végre, és hogy milyen mértékben tudnak, tudtak hozzájárulni a haladáshoz, illetve mérni kívántuk azt is, hogy az európai támogatások hogyan járulnak hozzá ezen tervek végrehajtásához. Másodszor a jelentés bizonyítja, hogy milyen tanulságokat vontunk le az előző e, eszközök végrehajtásáról, például a fejlesztési együttműködésre vonatkozólag, a különböző szakaszokban milyen beavatkozás történt, hogyan követtük a partnerországokban beállt fejleményeket. Harmadik elem, azok az eszközök, amelyek megfelelően nagyok és rugalmasak voltak, az eh, a jogi alap eh, meghatározására. A több éves finanszírozási keret eh, kezdetétől életben voltak. Előrelépés történt a mainstreamingben is, nagyon jó eredmény a klímavédelemben is, ez is olyan téma, ami nagyon fontos, és figyelembe kell venni a jövő tekintetében. Ami pedig a tematikus programokat illeti, együttműködés, fejlesztés programokat a vállalatokkal, Figyelembe kell venni ezeknek a programoknak az előnyeit, ez is a jövő szempontjából nagyon lényeges, és van egyfajta feszültség az európai prioritások és a partnerországok prioritásai között már, ami a környezetvédelmet és a klímavédelmet illeti, tehát eltérhetnek a prioritások a különböző országok esetében. Ezért ez érinti a a nemzeti, regionális és tematikus programok prioritásait is. ami az Európai Unió számára nagyobb prioritás, nem feltétlenül mindig az a partnerországok számára is. A jelentés a hozzáadott európai értéket is hangsúlyozza az európai fejlesztési együttműködésben. Példaként egy közelmúltbeli számot szeretnék elmondani. Az európai segélyek 20%-a körülbelül, körülbelül európai szintű támogatás, ezt is érdemes figyelembe venni. A legfontosabb következtetés az áttekintetésben, ami ezeket az intézkedéseket, eszközöket illeti, illetve a külügyi ügyeket, az, hogy ezek az eszközök összességében relevánsak és kielégítően működnek, ezért a bizottság nem javasolja, hogy ezeket megszüntessük, de azért még lehet rajtuk javítani, és ezt a következő több éves pénzügyi tervben figyelembe is kell venni. Az évezredre a milleniumi fejlesztési célok tűzésével párhuzamosan alakították ki ezeket a célokat és eszközöket, ezért egy új, azóta egy új európai konszenzus jött létre, ezért ezeket az eszközöket hozzá kell illeszteni az új célkitűzésekhez. Harmadik gondolat, hogy az európai prioritások és a partnerországok prioritásai nem mindig esnek egybe, erről már beszéltünk, az emberi jogok számunkra nagyon fontosak, és ezek eltérnek a mi prioritásaink gyakran a partnerországok prioritásaitól. Ez is nagyon fontos téma számunkra ma is, és a következő pénzügyi keret időszakában is. Nagyon fontos a rugalmasság is, hogy az előző pénzügyi keret tanulságaiból levonhassuk a következtetéseket, és reagálni tudjunk, megmaradjon egyfajta mozgástér a körülmények változásának fényében, és ezért érdemes egy tartalékot is kialakítani, mint például most a fejlesztési alapban. A költségvetési eszközökben nem mindig van ilyen tartalék, ami pedig az egyensúlyt illeti egyrészt a rugalmasság, másrészt pedig a kiszámíthatóság között, nagyon fontos ezt az egyensúlyt megtalálni, vagyis hogy kiszámíthatóak legyenek az a segélyek, ebben is segít a több éves pénzügyi terv, viszont valamiféle rugalmasságnak is érvényesülnie kell kellő mértékben. Ami pedig a koherencia megerősítését illeti a különböző eszközök között, és az ezeknek az átcsoportosítását. A szinergiákon is gondolkodni kell, hogy hogyan tudjuk racionalizálni, átalakítani ezeket az eszközöket a jövőben. A mainstreaming kapcsolatos témák, a legfontosabb a klímavédelem, a külső politika, illetve a belső politika külső kivetítése nagyon fontos kérdések. Ezeken is gondolkodni kell, amikor kialakítjuk a jövőben az eszközöket. az együttműködési fejlesztési eszközök sajátossága, hogy együttműködést feltételeznek olyan országok között, amelyekkel már korábban volt kétoldalú együttműködés, és ez nőtt ki magasabb szintre. Nagyon fontos tudni, hogy hogyan tudunk jól együttműködni ezekkel az országokkal. Nem pénzmennyiségről van szó, hiszen nagy európai források fordulnak erre a célra, hanem az is nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk ezt az együttműködést tovább támogatni az érintett országokkal. Utolsó pont a közös programozás. Úgy gondoljuk, hogy azért lehet többet tenni, jobbat tenni, bár ez a célkütőzés nagyon is dicséretes. Két további gondolatot szeretnék megosztani önökkel, remélem nem szaladtam ki az időből, ha igen, elnézést. Az Európai Fejlesztési Alap felépítése, illetve az együttműködés összefüggései, ezek egy tematikus programhoz kapcsolódnak, ez is jó gondolkodási lehetőség a jövővel kapcsolatosan. A második, amit már említettem, ez egy jelenlegi sajátosság ennek a rendszernek a sajátossága, hogy ez a már korábban hagyományosan kialakított nem intézményes eszközökből indul ki, de ennek a rendszernek a teljesítménye nem mindig teljesíti az ambícióinkat, ezért valamit ezen is gondolkodnunk kell, hogy hogyan tudunk változtatni ezen a rendszeren, miközben megtartjuk az elveket, amelyek továbbra is a segélyek felhasználásának a hatékonyságára vonatkoznak. Remélem, hogy tartottam az időkorlátokat. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm Vincent a bevezetőt. Kiegészítem talán egy-két témában az elmondottakat. A 2020 utáni időszakra vonatkozóan az MFF esetében talán két dolgot hozzátennék ahhoz, amit Vincent már elmondott. Az egyik, hogyha az Európai Unió mondjuk politikai megközelítését követjük, ugye a külső és biztonságpolitikában, akkor ennek két nagyon is idevágó eleme van. Az egyik az, hogy a globális stratégia az nem csak egy kül- és biztonságpolitikai stratégia, ez egy globális stratégia már abban az értelemben, hogy elismerjük, hogy a biztonságot és a stabilizációt csak akkor lehet elérni, hogyha más politikák is támogatják ezt, fejlesztés, kereskedelem, technológia, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy a kontinensünk stabilitása és biztonsága és a szomszédaink biztonsága, stabilitása, illetve a szomszédaink szomszédainak stabilitása és biztonsága attól függ, hogy milyen lehetőségeket látunk ezekben a partnerországokban, munkalehetőségek, jól működő állam, és így tovább. Ahogy Vincent is elmondta, ha jövőbe akarunk tekinteni, a pénzügyi eszközt tervezve, hát olyan eszközre van szükség, amely ennek az átfogó megközelítésnek felel meg. És így az értékeinket, az érdekeinket képviselni tudjuk, erősíteni tudjuk, és hozzájárulunk ahhoz az erőfeszítéshez is, hogy a fenntartható célokat elérjük. És ez volt az egyik dolog, amit mondani akartam, és a másik, ami megint csak ahhoz kapcsolódik, a, félügyi, a félidős felül, felülvizsgálathoz kapcsolódik, az, amit Vanszal mondott arról, hogy következetesen lépjünk fel. Ugye a külső cselekvésekben több eszköz is van, amelynek a rövid távú, hosszú távú hatása van, együttműködés a partnerországokkal, aztán a saját közvetlen kezdeményezéseink, és ezek, ez az eszközöknek ez a sokfélesége több különböző igényre reagált, és ugye az EU politikai ambícióinak is megfelelt. Viszont volt még itt egy kihívás, az, hogy hogyan lehet mindezt összekombinálni az érintett országgal fenntartott kapcsolatokban, vagy egy régióval fenntartott kapcsolatokkal. mert ugye nem mindegy, hogy hogyan programoz, olyan zajlik a programozás és a végrehajtás. Az Európai Uniónak diversifikált kínálatot kell nyújtania, de kiegészítő jellegűt és olyat, amely következetes a harmadik országokkal szemben. A parlament tehát áttekinti a, a koherenciát, hogy következetesek-e az eszközök, és így tovább, és ezt lehet javítani még a jövőben. A jövőre nézve négy fő pontra gondolok. Az első, hogy érdemes lenne megőrizni a források szintjét a külső fellépésben, különösképpen a fejlesztési együttműködésben, tehát legalább a mai szinten tartani őket. lehetne ezeket növelni is. Ugye tudjuk, hogy a Brexit problémát fog okozni, tehát most elég összetett lesz a költségvetés kialakítása, és ide tartozik a plafon meghatározása is. De mindegy, tehát a lényeg az az, hogy a harmadik országoknak nyújtott támogatást tartsuk legalább szinten, vagy növeljük. Ne felejtsük el a 0,7%-os célkitűzést sem és azt sem, hogy valószínűleg a tagállamok is, nem csak itt ez a ház, tisztában van azzal, hogy az európai külső fellépésnek mi a hozzáadott értéke, tehát hogy mennyire fontos, hogy ezt a szintet megtartsuk. Tehát a négy pontomból ez volt az első, a második pont a következetesség és egyszerűsítés. Úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne az eszközök számát csökkenteni, összekombinálni őket, amennyire csak lehet. Azért mondom ezt, mert így minden hangsúly kevesebb eszközben, eszközön keresztül érvényesül. Mondjuk azt, hogyha legyen, hogy lenne egy átfogó eszköz, amely mindent magába fog, az azt is jelenti, hogy menedzselni kell ezt, például az elkülönített támogatásokat az egyes régiók esetében, és így tovább ami számunkra fontos, és a végrehajtás módjait is alaposan meg kell határozni, tehát hogy lehessen gyorsan is reagálni, rövid távon, de hosszú távú programozásra is lehetőség nyíljon. Lehessen gyorsan kiigazítani, akár az Európai Unióból induló kezdeményezésre, vagy a partnerekkel meghozott döntés alapján, és így tovább. Tehát szerintem, szerintünk össze lehetne kombinálni a meglévő eszközöket, már amennyiben ennek van értelme, erről is zajlik az eszmecsere, és persze azért meg kell nyugtassuk a partnereinket a tekintetben, hogy mire számíthatnak, milyen keretek között, és a saját állampolgárainkat is a felől, hogy a az EU az értékeit és érdekeit képviselni fogja. A harmadik dolog pedig a rugalmasság, amelyet Vincent is említett már. A jelenlegi pénzügyi keretek között igyekeztünk a tartalékot, a rugalmasságot a maximálisra növelni a költségvetésben. A pénzügyi terv legutóbbi felidős felül, felülvizsgálatakor a 3,9 milliárd további forrás mozdult el a külső fellépés felé, de még ez sem feltétlen elegendő. Ugye Vincent is mondott egy példát, hogy a költségvetésbe a rugal, költségvetésben a rugalmasságot megvalósítani az nagyon jó lenne. Tehát ugye, hogy legyen egy tartalék, hogy a hitel több éves legyen, hogy fel lehessen használni az elkötelezett alapokat újra. Ez nagyon fontos egy későbbi pénzügyi eszköz esetében is. És a negyedik dolog pedig az oda jelentéstétel, ennek a nyomon követhetősége, és ha a külső fellépés eszközét nézzük, akkor ott van egy 96%-os jelentéstétel, tehát az erőforrások esetében, és ez biztos, hogy ez magasabb az átlagosnál, az egyes eszközök átlagánál. A DCI, DCI és az összes többi eszköz esetében más a jelentéstételi követelmény. azt gondolom, hogy mondjuk egy jelentéstételi szintet meg lehetne határozni, tehát hogy ez a minimum, amit mindenképpen el kell érni, és ha e fölé sikerül menni, az jó. Tehát a 96% például, az jó, hogy ezt teljesítjük akkor is, hogyha nem nincs erre jogi követelmény vagy jogi előírás. És akkor az előző eszmecseréhez még gyorsan egy megjegyzést fűznék, mert az elmúlt években így tapasztalataim ezzel kapcsolatosak. A stratégiai párbeszéd előkészítésében azt hiszem jó sok tapasztalatot szereztünk, és az ellenőrzés is nagyon kielégítő volt, tehát itt csak szerettem volna kiemelni, hogy a rendelkezésükre állunk, a, amennyiben szükséges, hogy ezt a párbeszédet, a parlament felülvizsgálatát még jobbá tegyük, mint amilyen az ma. Köszönöm szépen. És megköszönöm közben az INTA szakbizottságban dolgozó kollégáknak, akik közben megérkeztek az együttesülésünkre. A jövőbeni, a félidős felülvizsgálatról beszélünk, a fejlesztési együttműködési eszközről és az európai fejlesztési alapról, illetve arról, hogy legyen -e egy eszköz, amely az összeset lefedi, tehát ez is hasznos szerintem az ott dolgozó kollégáknak. Frank Engellel fogjuk kezdeni, és utána Erik Egerrero következik. Merci. Linda, et euh, merci monsieur pour, euh, pour ce... Köszönöm Linda, és megköszönöm a pontosításokat, és a összefoglalót Grimo úrnak. Hát euh, nekünk is eléggé technikai részleteket jelentenek ezek, a költségvetés, az előkészületek, a felülvizsgálat, és így tovább. És hát persze a részt, az érintettek is ö, ugyanezek. Amikor legutóbb ö, találkoztam az egyik ö, mm, kezdeményezett államképviselőjével, akkor megkérdezte tőlem, hogy legközelebb megint egy új szabályozással, egy új eszközzel vágtok kupán bennünket, hogy kezdhessük az alkalmazkodást? Hát én érthetőnek tartom, nem lep meg azt, hogy abban a helyzetben vagyunk, amilyenben. Mert ugye a pénzügyi tervezés eleje zajlik most, és senki nem számított a óriási migrációs válságra. Ez a jelenség több mindenhez vezetett, tehát gyakorlatilag olyan dolgokra kellett reagálnunk, amelyekre sem a megfelelő eszközeink nem voltak meg, sem a megfelelő alapok nem voltak meg, és innen-onnan csipegettünk egy-egy milliót, hogy azt a benyomást keltsük, hogy több folyamatot is támogatunk Afrikában, megerősítjük a tagállam, az, az államokat, és így tovább, de közben semmit nem erősítünk meg, az a probléma. Van egy számadat, nem tudom mennyire megbízható, de ez kering, és ebből az derül ki, hogy ahhoz, hogy Afrika fejlesz robusztus és fenntartható módon az infrastruktúráját, 70 milliárd euróra lenne szükség. És bizony a kínai barátaink is közelednek én most nem mondom, hogy egyfajta eximbanká váljunk, itt, hogy az Európai Unióból egy eximbank legyen, de azért lehetne gyorsabban reagálni, hatékonyabban reagálni, és a megbízhatóban az jó lenne ugye az intézmények a rendelkezésünkre, az eszközök a rendelkezésünkre állnak, az afrikai donorkonferencián konferencián 3 milliárdot ígértek, és akkor alig nyújtottak valamit. Hát hogy akarjuk akkor, hogy komolyan vegyenek bennünket, hogyha a legszegényebbek legszegényebbikével, legszegényebbjeivel így bánunk. És az, hogy nekik segítsünk, az a mi költségvetésünket szinte meg se rengeti, meg se mozgatja, és még ezt sem tesszük meg. És még egy utolsó megjegyzés, a következetesség, megbízhatóság rublikába. A méltóság, erről szeretnék beszélni, meggyőződésem, hogy felül kell vizsgálni a költségvetést. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a partner kapcsolat Afrikával a után, 2020 után valóban stratégiai partnerség legyen, amiről ugye minden alkalommal beszélünk, akkor bizony az a meggyőződésem, hogy ez a partnerség a megbízhatóságon nyugodjon. Tehát a mi támogatásunk és a befektetésünk Afrikába legyen megbízható. És legyen meg ugyanúgy, az a szabadság, hogy az afrikaiak ezt a, természetesen a keretek között de úgy használják fel, ahogy ők jónak látják. És a 2063-as agenda valósuljon meg Afrikában. Tehát azzal fogom zárni, hogy mindannyian tudjuk, hogy mi az, ami nem működik. Most is azt is tudjuk, hogy a tervezési időszakban még többre lenne szükség, a jövőben, tudjuk, hogy mi a parlamenti álláspont, és hogy más intézmények nem biztos, hogy ebben az irányban mozdulnak el, hát ezt majd meglátjuk. Tehát ezek azok az elemek, amelyek az európai, egy láthatóbb, egy érzékenyebb, egy megerősítőbb, megbízhatóbb európai politikát jellemeznek, amely legalább partnerséget tud teremteni, és nem pedig egy végtelen függőséget. Köszönöm szépen, most pedig Erike Guerrero következik, aki egyébként előadója is lesz a végrehajtási jelentésnek. Ta, e, neked kellett volna először szót adnom, ne haragudj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden esetre mindig nagyon érdekes tudni, hogy mi az első megközelítés árnyék előadóként jó tudni, hogy kinek mi a véleménye. Köszönöm szépen, hogy elmondta a kolléga. Grimo úr és Fremerto úr is itt vannak ma, és gondolom ez kapcsolódik ahhoz, hogy most dolgozták ki ezt a jelentést, illetve a végrehajtásról szóló jelentést, és a DEVE bizottságnak is ezt jóvá kell hagynia. Mivel ez egy végrehajtási jelentés, ez azt jelenti, hogy értékelést is tartalmaz arról, hogy hogyan működtek bizonyos eszközök egészen mostanáig. Ugyanakkor van olyan helyzet, amikor májusra a bizottság kidolgozza a következő pénzügyi több éves pénzügyi, a következő több éves pénzügyi keretre vonatkozó terveit, illetve az erőforrások felhasználásának új tervét azokat az eszközöket, amelyeken keresztül az Európai Unió a politikáját végre fogja hajtani. Ez a jelentés így párhuzamosan értékelő jelentés és végrehajtási jelentés is, viszont ugyanakkor a Fejlesztési Bizottság így nyilvánít véleményt arról, hogy hogyan szeretné viszont látni a fejlesztési politikát és az ezt szolgáló politikákat, eszközöket a következő több éves pénzügyi tervben. Ahogyan elnök asszony is elmondta, ezzel párhuzamosan a külügyi bizottság is foglalkozik a témával, és jelentést készít a különböző általános átfogó mechanizmusokról, és Marietta, Mariette Szártével együtt csatlakoztam ehhez a munkához. Megpróbáljuk összehangolni a két jelentés tartalmát, még az ő jelentését nem tudtam elolvasni, de nagyon érdekes volna ezt átadni nekik. Ez ennek a szakbizottságnak az alapvető álláspontja, vagyis, hogy megkívánjuk tartani az identitást, az értékeket, a mechanizmusokat, a fejlesztési politikán belül ami illeszkedik az Európai Unió globális politikájához. Köszönöm a felszólalását. Ez is megmutatta, hogy a fejlesztési politika milyen mértékben fontos a globális EU-s politikákban. A biztonságot és a stabilitást szolgálják ezek a politikák a világban, és ez a, ezek a célok nagyon fontosak az úgynevezett soft hatalom tekintetében is, vagyis hogy milyen értelemben tudja, milyen mértékben tudja a, az Európai Unió támogatni a békefolyamatokat és megelőzni, megakadályozni a konfliktusokat. Informálisan felvettem a kapcsolatot Mimica biztossal is, és Grimo úrnak külön köszönöm, hogy találkozhattunk, és megejthettük az első eszmecserénket arról, hogy egészen mostanáig hogyan működtek ezek az eszközök. Már beszéltem ezekről az eszközekről, ezek továbbra is önök szerint relevánsak és kielégítően működnek, de a globális helyzet változásához hozzá kell őket illeszteni, hiszen történtek a világban változások, de nem csak a világban, hanem a fejlesztési politikában is, és a fenntartható fejlesztési célokban, ami az éghajlatváltozást illeti, illetve az emberi jogi célokat. Meg kell tartanunk tehát a rugalmasságot, ugyanakkor biztosítani a fenntarthatóságot és az kiszámíthatóságot, közös programozásra van szükség nagyobb mértékben, és az elsődleges értékeinket hozzá kell igazítani a partnerországaink elvárásaihoz. Éppen ezért azt jelentem be, hogy az a jelentés, amit majd a következő DEVE bizottsági ülésen bemutatok, három részből áll majd. Az első rész értékelés tartalmaz arról, hogy hogyan működnek a meglévő eszközök, a második rész arról szól, hogy mire számítunk az eszközök végrehajtásából a fennmaradó időszakban, és a harmadik rész arról szól majd, hogy a DEVE bizottság hogyan akar részt venni a bizottság által benyújtandó javaslat végrehajtásában, már ami a következő pénzügyi tervezési időszakot illeti. És itt most visszautalok Feriveltó kolléga felszólalására. Nyilvánvaló, hogy szeretne a bizottságunk, hogyha megmaradnának az erőforrások, vagy növekednének a, a fejlesztés érdekében, és a Brexit hatását minimalizálnánk, hogy az Európai Unió nagyobb hozzárulással érjen, és a tagállamok is. Azt kívánjuk, nem akarjuk megtagadni, hogy fontos az eszközök egyszerűsítése, Gerenc úr is elmondta ezt a felszólalásában elfként. Elfből nem mondom, hogy ezt ellenezzük, de a fejlesztési politika sajátossága láthatóvá kell, hogy váljon ezen eszközök struktúrájának kialakítása során. Részei akarunk lenni a globális stratégia kialakításának, de nem akarjuk, hogy alávetett helyzetbe kerüljünk, az értékeinket, céljainkat figyelembe kell venni a fejlesztési politikában. Ahogyan Engel úr is elmondta, rugalmasságra van szükség, és így tudunk majd reagálni előre nem kiszámítható helyzetekre, és a fejlesztési politika szereplői nem csak az intézmények, hanem a civil szervezetek, és kiszámíthatóságot követelnek, hiszen nekik is meg kell tervezniük előre intézkedéseiket. Természetesen figyelemmel követjük az erőforrások alakulását, ezeknek a homogénné tételét, A bizottság beszélt a parlament szerepéről, a parlamenti ellenőrzés szerepéről, ez nagyon fontos a jelentésünkben is. Többet nem is akarok beszélni, pedig tudnék. Az Európai Bizottság már beszélt arról, hogy a következő üléseken jobban kell beosztani az időnket, mert ugye jön a következő ülés a nemzetközi kereskedelemről, és szerintem legközelebb több időt kellene ilyen fontos ügyekre hagyni, hogy ne érezzük ennyire sürgetve magunkat. Make... Természetesen majd vissza fogunk térni az ön véleményére, és akkor majd javaslatokat lehet tenni a jövőre. Górenc kolléga, kérem figyelj az időre, mert az a kollégák már várnak ránk, tessék. Igen, elnök asszony. Azt gondolom, meg fogjuk állapítani, hogy hát azért elég érdekes intézmény vagyunk, mit mondjak. Úgy döntöttünk itt a szakbizottságunkban, hogy támogatjuk az Európai Bizottságot abban a szándékában, hogy a differenciálódás elvét differenciálás elvét megvalósítsa, tehát hogy azokat támogassa legjobban, akiknek a legnagyobb szüksége van rá, és hogy az igényeknek megfelelően igyekezzen a lehető legtöbb erőforrást megteremteni, és akkor mit látunk? Az ellenkezőjét, a pénz Törökország felé és olyan államok felé áramlik, amelyek már nem fejlődő országok, amelyek középjövedelmű országokká válnak. Tehát itt egy olyan eltolódás tapasztalható a politikánkban, amely pontosan az ellenkezője annak, amelyet a differenciálás elve javasolna. És ezt megtesszük, ehhez hozzászokunk, és Hát egy kicsit csodálkozom is azon, hogy ez aztán milyen eszmecseréhez vezet. Szerintem ezt át kellene gondolni újra a differenciálás elvét és a jelenlegi politikát, mert ahhoz képest, amit az előző években ismertünk, azért más, és az itt megszavazott szöveghez képest is eltérés. Tehát változtatni kell, és még valaminek változnia kell, elnök asszony. Költségvetéseket fogadunk el. Ha mondjuk Oscar díjat lehetne adni az abszurditásért, akkor az a mód, ahogy az Európai Unió költségvetését összeállítják, ez megérdemelné a, az abszurditás Oscar díját. Három havonta újabb és újabb alapokat hozunk létre. Egyre kevésbé vannak ezek a parlament ellenőrzése alatt, utána a bizottság elgyalogol a tagállamokhoz, hogy akkor járuljanak hozzá, amelyet egy, valamilyen összeggel, amelyet egyébként nem hajlandók befizetni az EU költségvetésébe, és amiről nagyon helyesen mondja Engel, Engel úr, hogy messze vagyunk ettől az eredeti ígéretektől hatalmas szakadék van az ígéretek között, és aztán a valóság között, és ez nagyon is alássa a hitelességünket, megbízhatóságunkat. Hát akkor miért nem állunk elő valami robusztusabbal, költségvetés szintjén, a félidős fölvizsgálakor, de tessék, ez legyen meg közvetlenül az alapok, legyen folyjon be ez az EU költségvetésébe. Tehát, hogyha évre van szükség a hogy a költségvetést növeljük, akkor pontosan ez, ez az. Azt hiszem két ország valamely elfogadta, Magyarország és Lengyelország. Hát akkor tessék, fogjuk őket szavukon, és győzzük meg a többieket is. Mert egy hosszú folyamat végének ez az eleje, és a, fejlődés, a fejlesztési politikának a tartalma is attól fog függni, ami most történik ahogy kollégám is mondta, hogy az Európai Fejlesztési Konszenzusról is ugyanígy tárultunk, a, tárgyaltunk, amit én akkor mondtam, ugye a tagállamok részéről a szándék, a politikai akarat ugyanaz, megint nem változott semmi, megint ugyanaz a helyzet, emlékeztetni kell a tagállamokat az ígéretekre. És igen, megfelelő munkát kell ahhoz végezni, hogy ővelük aztán be is tartassuk mindazt, amit megígértek. És mindegy, hogy most itt a tanácson belül, vagy bárhol máshol, itt az összes eszmecserében ezt hangsúlyozni kell. Én nagyon aggódom emiatt, hogy hogyan alakul az EU-nak a fejlesztési politikája. Rendben van, kedves kollégák, lesz még időnk visszatérni részletesen erre a kérdésre. A bizottság és az LKS véleményem szerint hallotta, hogy mi miatt aggódunk. A fejlesztés hosszú távú. A rövid távú politikai döntéshozás miatt a politikusok gyorsan akarnak pénzt. Ez az alap a rugalmasság alapja, amelyel újabb alapokat lehet létrehozni, hogy legyen pénz de hát teljesen kell eljárniuk a tagállamoknak egyébként. Mindenesetre ez egy rugalmassági megoldás. Most már az a kollégák türelmét állítjuk próbára, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, értem, hogy már csak egy perc van. A migrációs válság, ugye, amire nem számítottunk, és a rugalmasság, amire szükség van, igen, hát pontosan e-, erről van szó a költségvetése támaszkodunk, meg kell, hogy legyenek a források. Szíria és Törökország esetében ez a költségvetés nagyon-nagyon komplikált volt, és a tartaléknak hála tudtunk reagálni az ilyen helyzetekbe, hogyha nem lenne tartalék, akkor semmit nem tudtunk volna tenni, tehát a jelenlegi költségvetési helyzetben, és akkor még egy dolog nagyon gyorsan, szintén a migrációval kap, fűződően, hogy is mondjam, több, évben, több év óta az EU részleges donor, úgymond. A 2011-12-ben megvolt még a költségvetési rendelet, 2010 kettő óta, nem is tudom, azért nem, nem ilyen trust fund, nem hozunk létre egy trust fundot minden három hónapban, hanem mondjuk négy év alatt hozunk létre egyet, tehát azért ezt sem mondhatjuk tehát nem mondhatjuk, hogy gombamodell szaporodtak a, a trust fundok. És az utolsó megjegyzés a 0,7% és a differenciálás. Hát nézzük meg a számokat. Törökország volt mindig az európai támogatások első kedvezményezetje, ennek meg voltak az okai, és sosem változott. Hát aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok, és utána pedig a legkiszolgáltatottabb országok esetében mindig a ugyanaz a politika, amit folytatunk, ugyanaz a támogatás. Tehát nézzük meg, meg lehet nézni a számadatokat, hogy pontosan hova megy az EU-s támogatás. És a 0,7%-ról pedig elmondom, én is elmondom, amit mások is mondtak már. Igen, ez volt a kötelezettségvállalás, amit a tagállamok tettek, hát akkor itt az ideje, hogy tartsák is be ezeket a kötelezettségvállalásokat. Filibert, egyetértek a kollégámmal, hogy nem lehet ezt a kérdéskört a külpolitikába, külpolitika alatt szerepeltetni, ami a fejlesztési célokat illeti, és a partnereink célját, hogy elérjék ezeket a fenntartható fejlesztési célokat, a megfontolásaink részét képezik a mi érdekeinket és a partnereink érdekeit társíthatjuk egymáshoz. Ami az erőforrások hiányát illeti, és az eredmények hiányát, két képviselő beszélt erről, annyit mondanék, hogy nem az új eszközök elterjedéséről van itt szó, hanem annak lehetőségéről, hogy jobban lehessen új támogatásokkal, garanciával eljárni a magán szektorban. Technikai tá- támogatások, szakpolitikai munka révén, stb. Ez egy megoldás, és nagyon fontos megoldás, melyel válaszolhatunk az erőforrás igényekre azzal, amink van. Mostanáig ez a fajta vegyítési technika sikeres volt, nincs nálam most adat, de azt láthatjuk, hogy több tucat milliónyit fektettek bele ebbe a fajta ötvözésbe, és ezzel több száz milliónyit sikerült elérni, mozgosítani különböző projektekben. Ez ígéretes eljárási mód, én éppen ezért nem lennék annyira pessimista, amikor azt értékeljük ki, hogy hogy néznek ki az eredmények. Az együttműködésünk, az uniós és tagállami együttműködés célja, hogy mi maradjunk világszinten az első számú donor, adományozó. 2015 esetében nem sikerült az ígéreteinket teljesíteni, viszont az elkötelezettségeink a 0,7% ott van. Sár, nem, most sajnálom, de nincs, az intat kollégák már válnak ránk. Én nem ö, bélyegeztem meg a trust fundok létét, ami megbélyegzi ezeket, az a felelőtlen és ö, hiteltele magatartása a tagállamoknak, akik bejelentéseket tesznek, és aztán ezeket soha nem valósítják meg. Hát akkor ehelyett, az ilyen ígérgetések helyett legyen a pénz közvetlenül az EU költségvetésében, a tagállamok helyett, akik soha nem tartják meg az ígéreteiket. Köszönöm, Sár, igen, ezekre oda kell figyelni az új MFF-ig. Köszönöm szépen, és találkozunk akkor, ha Gerero úr előterjeszti a véleményt. Elnézést kérek az INTA kollégáktól, akik ennyit vágtak, és meg is kérem a társ elnökömet, hogy jöjjön fel ide mellém.